All right. Rendben. Mindenkit üdvözlök. Úgy gondolom, hogy elkezdjük az ülésünket, tehát mindenkit üdvözlök még egyszer. Kérem, tessék, tessék. Na, ezt mindig meg akartam tenni. Tehát ismét üdvözlök mindenkit a gyártás jövője. Az Európában egy Európai Uniós kísérleti projekt, amelyet az Európai Parlament javasolt eredetileg, és a korábbi ITRE S&D koordinátor kezdeményezése volt, és 2014-15-re irányoztuk elő. Az Európai Bizottság az eurofantnak eh, juttatta el, amely az Európai Unióban az életviszonyokkal foglalkozik. Tehát az ITRE és az EMPL szakbizottság eh, nagyon kíváncsi arra, hogy a kutatási projektnek milyen a félidős megítélése. Éppen ezért tartunk ma egy együttes ülést. Nagyon lényeges a mai nap ez, hiszen a bizottság nemrég publikált egy közleményt a megújult iparpolitikáról Európában. Október másodikán tartottunk egy ülést, és az ITRE pedig a bizottság szóbeli kérdésének megválaszolásával folytatta a munkát. Örülök, hogy itt együttes ülést tartunk, és most örülök, hogy Ülfskug asszonynak adhatom át a szót, hogy a prezentáció alatt átveszi az elnöklést. Köszönöm. Természetesen én is minden részvevőt üdvözlök, főleg az Eurofund szakértőit és vendégeinket, amely felelős a kísérleti projektét. Mi az eszmecseréért az ITRE szakbizottsággal együtt vagyunk felelősek. Egy viszonylag hosszú idő alatt, amikor elsősorban a szolgáltatási ágazatra koncentráltunk az elmúlt évtizedben, újjáértékeltük a gyártás szerepét, hiszen a gyártás a gazdasági növekedés és a munkahely teremtés egyik prioritásos szereplője. Az Európai Parlament éppen ezért kezdeményezést tett, hogy legyen egy kísérleti projekt az európai gyártással, és 2015 és 2019 között folyik a kutatást, és a élet és munkaviszonyok javításáért felelős Eurofund intézmény kapta az illetékességet. A kutatás és a fejlesztés természetesen kéz a kézben haladnak, ezzel tisztában vagyunk, és azzal is tisztában vagyunk, hogy létfontosságú az, hogy fenntartsuk az európai gazdaságot. Ma pedig észlelhetjük, hogy az európai exportok kétharmada gyártott késztermék. Ezt elég gyakran elfelejtjük. A mai technológiai innováció sebessége alapvető változásokat fog jelenteni a gyártóipar számára, a következményeit ennek pedig még nagyon nehezen láthatjuk be. Néhányan azt mondják, hogy egy új ipari forradalomnak lehetünk majd tanulni az egyre inkább globalizálódó világban, ahol a gyártási folyamatok elkerülnek Európából, alapvető fontosságú, hogy Európa figyelemmel kísérje ezt a folyamatot, és hogy megpróbáljon versenyképes lenni, hogy gazdasági növekedést és új munkahelyeket teremtsen az európaiak számára. Van egy nagyon aggasztó vetülete ennek a fejlődésnek, és pedig az, hogy a gyártás egyre kevésbé lesz munkaintenzív. Éppen ezért garantálnunk kell, hogy a munkahelyek elvesztését a gyártásban valahol máshol kiegyenlítsük, más ágazatokban. Ahogy ezt az elmúlt évtizedekben is megtettük az elmúlt században, amikor a gyártási ágazata globalizáció első hullámának részben áldozatul esett. A foglalkoztatási szakbizottságot is nagyon érdekli az új fejlődési tendenciák helyzete, és nagyon fontos az, hogy hogyan hat ez ki a munka modellekre, a munkaviszonyokra, a munkaszerződésekre, és hogy milyen új képességekre, képesítésekre, szakismeretekre lesz szükség a jövőben. Azonban azt is látjuk, hogy hogyan lehet elérni, hogy a sebezhető polgárok is lépést tartsanak ezzel, az új fejlődési tendenciával. És meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk támogatást nyújtani. Nagyon sok nyertese lesz ennek a folyamatnak, azonban nagyon sok vesztese is lehet. Feladatunk pedig az, hogy figyeljük a helyzetet, monitorozzuk, és ne tévesszük szem elől azt, hogy mi történik ez a parlament munkájába szervesen beilleszkedik, és nagyon kíváncsi vagyok a prezentációra és a tagokkal történő eszmecserére. Köszönöm. Akkor szeretném az Eurofantnak átadni a szót Story úrnak, aki a kutatás vezetője. Tehát önél szó. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon idevágó bevezetést a gyártás jövőjéről. Nagyon sok oka van annak, hogy miért is gondolkozzunk el az iparpolitikán belül a gyártás jövőjéről. És ez természetesen az Európai Unió gazdaságpolitikájának a részét képzi. Az egyik ok a technológia fejlődése. Hiszen itt van a technológia fejlődése, és ez úgy tűnik, hogy nagyon nagy léptekkel halad előre. A kísérleti projektet 2013-ban fogadta el a parlament. Egy előrejelző kutatási projektről van szó, és az eredeti dokumentumban pedig Európa újraiparosításának célkitűzésével kezdődött és megállapodtunk a növekedésért felelős főigazgatósággal. 2015. április 15-én írtuk alá a megállapodást, amely 2019-ig tart. Megállapítottuk a kutatás fő témaköreit, és azt reméljük, hogy olyan adatokat kapunk a gyártási folyamatokról, amelyeket eddig még nem volt szerencsénk megismerni. Eléggé sok agály kíséri ezeket a fejlődési tendenciákat, és a kutatásunk fényében szeretnénk a kohéziós politikát is átvizsgálni. Az iparpolitika kapacitásaival összefüggésben. Ez a két projekt az, amelyről most beszélni fogok. Tehát igazából eh, nem túl bonyolult a kutatás, de nagyon hasznos. Már négy megbeszélést tartottunk a megfelelő főigazgatóságokkal, amelyek érintettek, és két szociális partnerrel is folyamatosan kapcsolatot tartunk. Röviden szeretném bemutatni, hogy mire koncentrálunk, tehát az európai úgynevezett reshoring monitorra, 12 percem van, tehát nagyon összpontosítottnak kell lennem. Itt egy nagy alprojekt is szerepel ebben a gyártási projektben, ezek pedig a számosítható forgatókönyvek az európai termelés jövőjében. Ezen dolgozunk most. Itt értelmes forgatókönyveket dolgozunk ki, amelyek alkalmazhatók, a gyakorlatban átültethetők a modellek alapján, de már vannak előzetes eredményeink is, amelyeket szeretnék önökkel megosztani. Ez, ezek az egyik forgatókönyvükre vonatkoznak, tehát hogy mi történik a foglalkoztatással Európában, főleg a gyártásban meglévő foglalkoztatással. Éppen eh, a párizsi klíma megállapodás tekintetében. Tehát makrogazdasági modellekkel dolgoztunk, de globális modellről van szó. Az egész világra kiterjedt a figyelmünk a foglalkoztatás tekintetében, az eredmények Európa tekintetében eléggé vonzó mintát mutatnak a Párizsi Egyezmény tükrében. Nagyon sok állami beruházásról van szó, és ezeknek természetesen multiplikátor funkciójuk lehet. Egy eléggé széles palettán mozoghatnak a pozitív hatások, főleg ami az Európa gyártást illeti. Tehát egy eh, általános 1 millió munkahely teremtő emelő hatással számolhatunk a Párizsi megállapodásnak köszönhetően, főleg Németországban lesz nagy munkahelyteremtés, de máshol is, tehát hogyha megnézzük a statisztikai adatokat, akkor itt nagyon jó adatokat látunk Spanyolország és Franciaország esetében is. Most gyorsan szeretnék áttérni a reshoring monitorra, ez pedig a különféle médiaforrásokból, üzleti magazinokból, különféle szervezetek publikációjából adatolt kutatási eredmény, és megpróbáljuk ezeket kivetíteni Európára. Megnézzük azt, hogy az offshoring hogyan fordítható vissza, tehát hogy elmegy a termelés, hogyan lehet ezt visszafordítani. Ennek pedig, hát igazából a foglalkoztatás tekintve eléggé szerény eredményei vannak. Igazából azt látjuk, hogy igazából csak 21 esetben 100-ból láttunk, hogy munkahelyteremtés történt. Tehát amennyiben visszahoztak Európába termelést, akkor az említett 156 megvizsgált 156 esetből 21 teremtett munkahelyeket. Tehát a termelés visszahozása, illetve a termelés kivitele volt a következő kutatási területünk, amit megnéztük. Ezt lebontottuk vállalatokra, és ezen belül megnéztük a vállalat politikát, hogy igazából a tagállamokban az adott vállalatnak adott politikája milyen hatásokkal jár. Ez egy nagyon érdekes és népszerű téma, tehát megnéztük Franciaországot, Olaszországot és Németországot, is Nagy-Britanniát. A kezdeményezések eh, ezen a téren nem kaptak sok támogatást, nem igazán koncentráltak rájuk, és úgy gondolom, hogy a termelés visszahozására vonatkozó eredményeink nem, nem egy, hogy mondjam, egy Európa first hozzáállást mutattak. Tehát az európai szempontból eh, ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Egy másik kutatási program, kísérleti program, inkább politikai perspektívából vizsgálja ezt a helyzetet, regionális eh, iparpolitikai szempontokat vesz figyelembe, és eh, ilyen szempontból a kapacitások és a politikai implementáció a legérdekesebb. Nos, hát itt megvizsgáltunk kilenc különböző régiót Európában, és megpróbáltuk kideríteni azt, hogy a regionális iparpolitika mit is jelent, hogyan próbálják bevonni az érintett feleket, és az implementáció hogyan valósul meg. És mi lehet bevált gyakorlat a sikerhez, melyek azok a kezdeményezések, amelyeket érdemes figyelemmel követni. Itt azt látjuk, hogy regionális szinten alapvetően nincsen specifikus dokumentumok, amelyek regionális iparpolitikával foglalkoznak. Igaziból inkább regionális fejlesztés vagy gazdasági fejlesztés címszavak alatt találjuk meg ezt, de mégis különböző politikai területeket fed le ez a kérdéskör. Talán az önök számára a legérdekesebb a munkaerőpiacra vonatkozó politika, amelyet közvetetten fed csak le a regionális gazdaság, illetve iparpolitika. Ettől függetlenül azért regionális szinten is odafigyelnek arra, hogy mennyire fontos a képzett munkaerő a régiókban, a jövőbeli politika szempontjából is. Itt azt látjuk, hogy a politikai kapacitások részben intézményi struktúrák, autonómiáktól függ, de végül is nagyon fontos az, hogy az emberi erőforrások hogyan alakulnak. Ez pedig azt jelenti, hogy mind számszerűleg, mind pedig a szakértelem szempontjából, a monitorozás és az értékelés szempontjából fontos ez. Tehát erre jöttünk rá, különböző régiókban ugyanezt találtuk, a monitorozás és az értékelés elég gyengén alakul a régiókban, hogy főként, hogy ha azt nézzük, hogy nem stratégiai gondolkodás hatja ezt át, hanem inkább milyen egyéni megközelítések, a kapacitások aspektusa is elvezet a politikai javuláshoz. A különböző politikai mixek igaziból esettanulmányok alapján értelmezhetők, erről nem sokára majd megjelenik egy tanulmány is. Itt ezzel kapcsolatban azt szeretném mindenképpen megemlíteni, hogy itt nagyon regionális jellege van ennek a kérdéskörnek, tehát a kontextus figyelembe kell venni, mert bizonyos bevált gyakorlatok nagyon jól működhetnek egyes régiókban, és máshol ezeket nem lehet egy az egybe átültetni. Amikor megkezdtük ezt a projektet, akkor sci projektnek neveztük ezt el, és aztán végül is eléggé komoly esettanulmány alakult ki ebből, mert technológia nagyon megváltoztatta a világot, a biotechnológia, a robotika, a dolgok internetje, a gyártás technológia jövője. Ezek mind olyan területek, amelyek úgy gondoljuk, hogy a jövő felé mutatnak, és általában az iparpolitikának a motorjává váltak. A robotika gyakorlatilag minden szektorra Mm, hatással van, akár a biotechnológiáról is beszéltünk erről a szempontból, de ez inkább termékspecifikus módon valósul meg. Ezen átugrottunk. Nézzük a gyártási folyamatra gyakorolt hatásokat, ez nagyon rövid összefoglaló. Világos az, hogy egyre központibb szerepet tölt be a digitális információ az egész termelési folyamaton keresztül. Ennek egyébként már most is nagyon konkrét hatásai vannak a munkaerőpiacra is, például a GE elkezdte a szabad munkaidőt alkalmazni minden munkatársa esetében, tehát ilyen flexi time-ban dolgoznak, tehát ez tulajdonképpen arra mutat rá, hogy a digitalizáció révén nagyon sok lehetőség szabadul fel a munkavállalók számára is. Természetesen fontos a jövő gyártási technológiai szempontjából az is, hogy ne csak olyan, tehát hogy a, a termékek célra, célzottan valósuljanak meg, és egyre személyre szabottabbak legyenek. Gyakorlatilag a szolgáltatások és a gyártási technológia közötti határok is egyre inkább elmosódnak. Ez ugye a digitalizáció kapcsán jelenik meg, nem csak a dolgok internete, kapcsolódik ide, hanem gyakorlatilag az élettartama is a termékeknek az interneten meghosszabbodik. Nagyon fontos a forrás hatékonyság növelése, a célzott energiafelhasználás és a technológia alkalmazása. Nagyon nagy szinergiák léteznek a különböző technológiák között. Gondoljunk ezt végig, hogy ez miért van így. És végül nézzük meg, hogy mindennek milyen hatása lesz a munkaerőpiacra. Valószínűleg át fog alakulni a munkaerőpiac, és, elvaló, és nagyon valószínű az is, hogy a gyártásban, az iparban a munkahelyek meg fognak szűnni, vagy csökkenni fog a számuk. Ez azonban bizonyos értelemben hozzájárul ahhoz is, hogy Európába visszatelepüljön a gyártás, és más fajta szektorokban valósuljon meg a munkahelyteremtés. Egyértelmű az is, hogy egyre inkább szakképzett munkára van szükség, egyre magasabb szintű munkavégzés lesz a jellemző a jövőben, nagyon sok mérnökre, vezetőre lesz szükség, és kevesebben fognak dolgozni a gyártósoroknál. De ugyanakkor nagyon nagy át tervezésekre lesz szükség, az adatforgalom megvizsgál, vagy vizsgálatán keresztül ezt láthatjuk. Természetesen vannak pozitív hatásai is ennek, például a veszélyes fizikai munka csökkenése. Természetesen azért vannak, vagy lehetnek problémák is. Nagyon extrém szintre lehet felvinni a munkavállalók teljesítményét, nem csak a gyártás területén, hanem a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan is mert gyakorlatilag állandóan adatgyűjtés folyik. Én azt gondolom, hogy amennyiben vannak problémák a jövőben előttünk, már pedig vannak ilyenek, akkor ilyen például az etikai kérdés, kérdések, illetve a robotikához kapcsolódó kérdések. Az elmúlt öt évben nagyon sok minden változott. Komoly dolgokról van szó, Láthattuk azt is, hogy a digitális platformokon egyre fontosabb munka munkavégzés folyik, és nagyon sokszor a menedzser az már nem is egy emberi lény, hanem egy robot. Igaziból ezt fel se fogjuk még, hogy ez mit jelent, de ez már most is éppen folyamatban van, és a jövőben ezzel kapcsolatban biztos, hogy fel fognak még merülni nagy problémák is. Persze ez szektor specifikus is, itt nem akarok részletekbe bocsátkozni. Nézzük meg most a szociális párbeszéd kérdését. Erre nem igazán figyelünk oda. Néhány szociális partner elég aktív volt ezen a területen. Ilyen például az iparpolitika területén való mozgolódás, a gyakornoki helyekre vonatkozó munka, Németországban például vannak erre vonatkozó kezdeményezések, és a technológiai cégek egyre kevesebb, de ugyanakkor egyre képzettebb munkaerővel dolgoznak. Nagyon nagyok a kihívások a szociális párbeszéd szempontjából is ezen a területen és a jövőben. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem lehetséges a szociális párbeszéd, vannak olyan tagállamok, amelyekben nagyon is jól szervezettek a magasan képzett munkavállalók is, és jól működik ezekben az országokban a szociális párbeszéd. Nézzük most a globális kihívásokat. Van egy másik projektünk, a KKV-k, illetve a vállalkozói kedv nemzetközi válásával kapcsolatban. Nagyon sokszor már kis cégek is nemzetközévé válnak, nagyon innovatív, nagyon nemzetközi cégekről van szó, ami azt jelenti, hogy legalább két országban tevékenykednek, vagy az árbevételük a nemzetközi piacon valósul meg nagy részt. Ezen a projekten keresztül meg akartuk vizsgálni azt, hogy hogyan járulnak hozzá a nemzetközi gazdaság működéséhez, és nézzük meg, hogy mit találtunk ezzel kapcsolatban. Az ilyen globálisan megszül, már eleve már a születésnél globális kis cégek nagyon komoly pozíciókat töltenek be, jól működő üzleti tervekkel rendelkeznek, és igen, jól beágyazottak a nemzetközi közegbe. Innovatív termékekkel foglalkoznak, olyan termékekkel, amelyekre egy ország nemzeti piaca túl kicsi lenne, ezért szükséges is számukra az, hogy nemzetközivé váljanak. Ezek egyébként eléggé kicsi cégek, tehát 5 és 110 munkavállalójuk van általában, de ugyanakkor igen dinamikusak a munkahelyteremtés területén, és úgy tűnik, hogy nagyon jól működnek. Magasan képzett munkaerővel dolgoznak, és általában fiatalok ezek a munkavállalók. A gazdaságban betöltött szerepük kell kapcsolatban nem lehet trendekről beszélni, de úgy tűnik, hogy más cégekkel együttműködve fejtik ki a hatásukat. Ezek a Born Global cégek esetében az fontos látni, hogy az ő pozitív hatásuk nagyon nagy mértékben függ attól, hogy hol helyezkednek el a gazdasági láncolatban, kisebb, nagyobb cégekkel milyen összhatásban tudnak dolgozni, elnyomják-e őket vagy sem. Fontos a fenntarthatóság, a versenyképesség, és ezt egy jobb hálózatalkotáson keresztül tudják megvalósítani, tehát nagyon hosszú távú perspektívákról beszélhetünk. Ami pedig a politikákat illeti, azt láthatjuk, hogy Európában támogatják a kormányok vagy a szociális partnerek részéről ezt a nemzetközi válást. Vannak erre vonatkozó politikák, stratégiák, és alapvetően KKV-kra specifikus programok léteznek, azonban ezek a mikrovállalatok, amelyek igen nemzetközi jellegűek, már nem kapnak annyi támogatást, amennyire szükségük lenne. Azt is látjuk, hogy a politikák analízise rámutat arra, hogy milyen eszközökkel lehet támogatni ezeket a gazdasági szereplőket, például a hálózatépítési lehetőségeken keresztül, vagy a finanszírozási lehetőségeken keresztül. Ezek általában KKV-kra szabott eszközök, de vannak más eszközök, amelyek sokkal célzottabban tudják az igényeket lefedni. Szerintünk az is probléma, hogy ugyan nagyon sok eszköz áll rendelkezésre, mégis nagyon sok cég nem is tud arról, hogy milyen lehetőségek vannak a piacon, milyen támogatási lehetőségekre jogosultak, mert sajnos nem eléggé átlátható ez a rendszer. Főként a specifikus jellegű cégek számára nem igazán világos az, hogy mely eszközökhöz folyamodhatnának. Egy másik probléma a támogatási rendszereken belül az, hogy nagyon bürokratikusak, és ezt a kis cégek nem szeretik, de még továbbra is nagy a bürokrácia, vagy a bürokratikus teher, akkor is, hogyha évek óta próbáljuk ezt csökkenteni. Úgy tűnik, hogy ez nem csak a cégek számára jelent problémát, hanem a, az eszközök végrehajtói számára is problémát jelent a túlzott administratív teher. Én azt hiszem, hogy lejárt az időnk, úgyhogy sajnos be kell fejeznem, be kell fognom a számat. Köszönöm szépen. Most pedig megadjuk a szót. Rövid kérdések, válaszok formájában a parlamenti képviselőknek, és a koordinátoroknak. A néppárt részéről nincs itt a koordinátor, azonban az sznd koordinátor itt van, úgyhogy önnek adom meg a szót, hogy egy percben kérdezhessem. Jó, köszönöm szépen, nagyon érdekes volt a prezentáció. Jó ez a háttéranyag, Sajnos nem volt időm elolvasni az egészet. Három kis, rövid kérdésem lenne, és nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményére ezzel kapcsolatban. Az első téma a munkavállalói részvételre vonatkozik. Hogy néz ki ez a társasági jog szempontjából? Mert az új technológiai cégek esetében azt láthatjuk, hogy nagyon személyre szabott a munkavállalói státusz, és ezzel kapcsolatban lenne kérdésem, hogy akkor hogyan képviselik magukat a munkavállalók ezekben a cégekben. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy az adatok között szerepel-e ezekre a munkahelyekre vonatkozó minőségi értékelést, Tehát milyen fajta munkahelyekről van szó, mi az, milyen fajta munkahelyek fognak megszűnni, és melyek azok, amelyek viszont visszatérhetnek Európába. Alapvetően nem szeretnénk, hogy itt új verseny alakuljon ki. A harmadik kérdésem a regionális politikához kapcsolódik. Ha megvizsgáljuk az európai helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy Európa bizonyos régiói nagyon sokat szenvedtek az ipar megszűnésétől. Nagyon gyakran pont ugyanezek a cégek illetve egy területek, amelyek nem igazán rendelkeznek megfelelő képzési rendszerekkel, tehát nincsenek szakképzési intézmények, és hogy ilyen szempontból nincs itt -e egy nagy szakadék. Alapvetően mi az, amiben segíteni tudnának, hogy hogyan tudunk előrelépni ezen a területen. Köszönöm szépen! McIntyre asszony az ECR nevében koordinátorként fog felszólalni. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt az érdekes prezentációt is. Különösképpen érdekel engem az, hogy hogyan lehet visszahozni Európába a munkahelyeket. És természetesen szeptemberben volt itt egy meghallgatás, 2015. szeptemberéről beszélek, ami pont erről a témáról szólt. Akkor nagyon sokat foglalkoztunk a munkahelyek visszatérésével, és bizonyos faktorokra kifejezetten odafigyeltünk. Például a stabilitás az energia területén, az ellátás biztonságának garantálása nagyon fontos szerepet kap ebből a szempontból. Aztán hát ugye az is probléma, hogy a szakképzés, vagy ez a szakképzett munkahelyek száma csökkenőben van Európában. És végül fontos az is, hogy a KKV-k számára csökkentsük a jogszabályi háttér bonyolultságát. Nagyon gyakran beszélünk arról, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni mindezt, de ezt úgy kell megtennünk, hogy közben ne csökkenjen a munkavállalók védelmi szintje. A KKV-knak ne ö, jogi kérdésekkel vagy ö, ö, humán erőforrás kérdésekről beszéljünk. Timmermans úr erről nagyon ékes szólóan tudna beszélni. Vizsgáljuk meg, hogy hány munkahely tért vissza Európába. Ugye a britek általában saját pénztárcájukat nézik, de ez azért egy elég jó sikerterület, főként az Egyesült Királyságban és a saját régiómban ez így ö, jól működött. A Jaguárnál és a Land Rovernél 1300 munkahelyet hoztunk vissza, és további 2100 ö, munkahely jött vissza az Egyesült Királyságba a tavalyi év során. Nagyon fontos a munkavállalók számára a munka minősége és a közelség. Senki se szeret Kínába e-mailezgetni, hogy aztán heteket várjon a megrendelt áruért, tehát fontos lenne a közelség garantálása is. Az Egyesült Királyságban a Gyáriparosok Szövetsége egy felmérést végzett, amelyből az derült ki, hogy a KKV-k számára a legfontosabb kérdés, ami miatt hajlandók visszahozni a termelésüket Európába, az a minőség. Úgyhogy ilyen módon tudjuk segíteni a gyártókat, termelőket abban, hogy visszahozzanak munkahelyeket Európába. De mit gondolnak önök arról, hogy mit kell nekünk tennünk annak érdekében, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, ami segíti mindezt? Köszönöm. Víming asszony következik, amely mind az ITRE, mind az EMPL szakbizottság, aki az ő nevükbe fog felszólalni. Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Milyen hatást lát Európa ezekről a beruházásokból, főleg az európai stratégiai beruházásokból? A kutatásaik alapján mit láttak? Az FC célzott felhasználását vizsgálták-e? Ezek megvizsgálják-e? Ezek milyen hatással vannak az innovációra, és hogyan tudnak további munkahelyteremtést generálni? az, az az előrehaladott árutermelés hatalmas fejlődést mutat majd az elkövetkezendő években Európában, és ez a technológiákat, technológiákban kifejezetten paradigmaváltást hozhat. Ez nem csak azt jelenti, hogy nagyon képzett munkárokra van szükség, hanem azt is, hogy minden ipari munkavállalónak további technikai, technológiai, illetve digitális képességekre kell szert tennie annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Melyek azok a területek, amelyek a legtöbb lehetőséget, lehetőséget adják a foglalkoztatásra, és ebből a növekedésből hogyan tudunk előnyt kovácsolni. A szociális partnerek hogy tudnak konstruktívan együttműködni, hogy ezen új technológiai változások előnyeit learassák, és vannak-e már bizonyos legjobb gyakorlatok, amelyek kimutathatók? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, akkor most visszatérünk a szakértőkre, és várjuk a, meg a kérdésekre a választ. Fantasztikus kérdéseket kaptunk, köszönöm szépen. Én majd úgy, fogom, úgy fogok eljárni, hogy én válaszolom meg a könnyebb kérdéseket, és a kolléganőmnek átadom a nehezebbeket. Köszönöm szépen a kérdését a képviselőasszonynak. Nagyon nehéz ágazatokról van itt szó. Tipikusan új startup cégekről van szó, ezek mondjuk minden szektorban megfigyelhetők, a, lehet, hogy nem annyira tudatosak ezek az ágazatok a munkavállalók részvételét, szakszervezeti képviseletet illetően, de ahogy e, e, megvetik a lábukat, ez is felmerül. A foglalkoztatottak részvételét illetően engem sokkal jobban aggaszt a a strukturális változásokban való munkavállalói részvétel, amit ez okozni fog a hagyományos munkahelyek tekintetében. Azt gondolom, hogy az elkövetkezendő évtizedben valóban a munkavállalók, a szociális partnerek részvétele rendkívül fontos lesz, hogy valóban pozitív szerkezet átalakítási folyamatról beszélhetünk. Aztán az Európába visszatelepített munkahelyek minősége. Nos, meg tudom erősíteni azt, amit már mondtunk, a motivációról, hogy miért jönnek vissza a munkahelyek, a közelség, ahogy ön is említette, illetve újra és újra fölmerül a minőségbiztosítás kérdése. Tehát ezekkel a messzi kiszervezett tevékenységekkel, a call centerek is például ilyenek, ez egy klasszikus példa. Ez a minőség ellenőrzés, a minőség fenntartása nem tudott megtörténni, és ez a legfőbb ok, hogy miért hozzák vissza a munkahelyeket. Nos, tehát ezek az európai cégek, vállalkozások nagyra értékelik az itteni munkavállalóknak a képesítését, képességeit. Reméljük, hogy ez az európai szolgáltatások minőség az, ami visszahozta őket. Aztán egy kicsit túl gyorsan mentem végig a diákon, de a mi adatbázisunkban is a Vodafone call center volt a legnagyobb példa, vagy egy legjelentősebb példa. Milyen policy kellene támogatnunk nekünk? Hadd mondjam el, mi is egy kicsit óvatosak vagyunk, ami a poliszik támogatását illeti. Egyéb tevékenységben is inkább policy opciókról beszélünk, a bizonyíték alapú kutatásban is. Ez a projekt kellős közepén nem akarok túlságosan konkrétan fogalmazni természetesen, ami a biztosítást illeti, hogyha egy policit meg akarunk határozni, az elsődleges feladatunk, ahogy ezt a bevezetőben is említettem, ha jól, ahogy én láttam az Egyesült Királyságban, Olaszországban, minden lehetőség megvolt erre, hogyha komolyan vesszük azt, hogy vissza vonzuk az Európába a munkahelyeket, akkor task force-ot kell létrehozni, mobilizálni kell rengeteg erőforrást, ehhez egy megfelelő policyre van szükség. Ez volt az én hozzájárulásom a válaszokhoz, és a kolléganőmnek adom, megadom a szót. Köszönöm szépen, egy dolog, ami a munkavállalók reprezentációját illeti. Vannak kis vállalkozások, ahol a, a munkavállalók részvétele nem annyira aggodalom vagy, vagy, vagy problémás kérdés, mert közvetlenül részt vesznek a munkában. Mikrofon nélküli hozzászólás.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 Nos, hogyha megnézzük, tehát nem annyira van szükség a, szá- a szakszervezetre vagy az üzemi tanácsra egy kis cégbe, mert ezek konkrétan részt vesznek a cég életében, fiatalok, fiatal cégek részt vesznek a döntéshozásban, operatív szinten és A másik oldalon, amit látunk, hogyha például a game changing technológiákról beszélünk, a digitalizációról beszélünk, két évvel ezelőtt a Eurofund egy más másik projektet készített, vagy végzett, ott különböző típusú a munkavállalói kapcsolatokról beszéltünk, illetve részvételről beszéltünk. Ennek hát korlátozott pozitív hatása van a munkavállalói részvételre, mert ő rájuk a hagyományos struktúrák nem vonatkoznak, az elkövetkezendő években új fejleményeket fogunk látni, új párbeszéd struktúrákat kell létrehozni. Ami az oktatást illeti, amit látunk azokban a régiókban, amelyeket elemeztünk a projektünkben, az az, hogy a legtöbb régiónak nincs mandátuma arra, hogy az oktatási politikát maga határozza meg, ez nemzeti szinten valósul meg, vagy más részlegek, más, a regionális kormány más részlegei határozzák ezt meg, úgyhogy ezért mentünk gyorsan végig ezen a dián, tehát a képesség, képesítések fejlesztésére szükség van a regionális ipari politikát, policyben ez csak közvetetten jelenik meg, de vannak más példák is, ahol a regionális szereplők sikeresen voltak hatással az egyetemi kurikulumokra, vagy a helyi oktatási központokra. És itt ez a nemzeti szinten visszacsatolt, úgyhogy egy bilaterális cserére került sor. Ami a KKV-kra háruló szabályozási terheket illeti, itt volt előrelépés az elmúlt évtizedben, mindazonáltal úgy tűnik, hogy további javulásokra lehet sort keríteni, hogy végeredményben megnézzük azokat a dolgokat, eh, amelyek ugyanolyan terhelőek a nagy vállalatoknak, mint a kisvállalatoknak, akkor nyilván a kisvállalatok ezt eh, sokkal jobban megérzik, mert kevesebb a források, ráadásul nincsenek specializált részlegek a KKV-kben, amelyek eh, konkrétan csak ezekkel a témákkal foglalkoznának, úgyhogy tényleg van néhány felvethető téma. Amit itt látunk például a nemzetközi esítési támogatási eszköz, ezek a web alapú online folyamatok, ezek a KKV-knak is mindenképpen előnyére válnak, mert hogyha online el tudják ezt intézni, akkor ez összességében pozitívabb, integrálni tudják a normál munkafolyamatban. Ami szabályalkotást illeti, mi lehet a policy, itt, itt azt gondolom, hogy egy másik fontos pont a stabilitás, hogy végeredményben a vállalkozásoknak ne kelljen újra és újra változásokkal szembenézniük, amihez mindig alkalmazkodni kell. Aztán az EU alapok felhasználásának hatása. Itt a itt vannak bizonyos pozitív példák a regionális politikában, például az alapokhoz való hozzáférés, főleg Kelet-Európában, de végeredményben annak is, azért is, hogy a régiók közötti nemzetközi együttműködést erősítsék, a tapasztalatcserét, ami aztán visszacsatol a policy kapacitásba. Másik fontos téma a szociális partnerek együttműködése. Ezt, nagyra, ezt mi is ajánljuk. Röviden beszéltünk a regionális politikai programról. Látjuk, hogy ez nagyon hatékony lehet, hogyha nem csak a kormány részéről jön ez, hanem tri, három oldalú szervezésben egy koordinált mechanizmus, tehát a szociális partnerek két oldala és a kormány részvételében mindenképpen pozitív. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Világos mindannyiunk számára, hogy ez egy nagyon érdekes téma, és nagyon hatékony, és már csak 7 percünk van erre az érdekes eszmecserére. Most megadnám a szót a bizottságnak, Szíven Tomásnak, aki a unit helyettes vezetője. Tessék. Thank you, Mr. Chair. I'm here. Was not expected to be given the... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani, hogy figyelmet fordítanak erre a fontos témára. Az FC eh, alap is nagyon sikeresnek tűnik az tudomásom szerint, úgyhogy ez egy további fontos finanszírozási lehetőség. Ez a projekt most az elkövetkezendő másfél évben eh, véglegesítésre kerül. Van még néhány elem, amelyel kapcsolatban további munkára van szükség. Az a Manufacturing Employment Outlook például, Eh, ahol megnézzük a foglalkoztatási lehetőséget, béreket, produktivitást, illetve egyéb regionális szemináriumokra kerül sor, például eh, olyan szemináriumra, amely a regionális eh, policy makingről szól. Végül, de nem utolsó sorban, nyilván van még egy közvetett összekapcsolódás bizonyos kulcsfontosságú fellépések és follow-up fellépésekkel. Ezekkel kapcsolatban az ágazati blueprintek, a skill profilok megvizsgálására kerül sor és várjuk az önök további részvételét ezekben a projektekben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Sajnálom, hogy egyesek csak most érkeztek meg, hétfő van, nem olyan egyszerű ide érni. Még van néhány percünk, szeretne el valaki még hozzászólni, utolsó megjegyzést tenni? Ez egy nagyon intenzív eszmecsere volt, ami az elmúlt órában történt. Márta, úr, tessék, öné a szó, foglalkozatási bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony. attól féltem, hogy nem kapok szót, de mégis ez megtörtént. Nagy figyelemmel követtem, követtem az előadásokat, a tanulmány bemutatását, ne felejtsük el, hogy az, Eurofon, az Európai Bizottság megrendelésére válaszol, az Európai Bizottság pedig nagyon elkötelezett abban, hogy Európa integralizálódjon, integrálódjon, a globalizációba illeszkedjen bele. Ezt gyakran halljuk, ezt a globalizációt kísérni kell, be kell, fel kell szállni erre a vonatra, akkor is, hogyha mindent elveszítünk ennek során a szakértőkkel teljes mértékben egyetértek, e, illetve úgy látom, hogy önök is teljesen beálltak ebbe a sorba. Az, e, az európai e, országokban, amelyek kezdenek visszafejlődni, itt ezeknek a munkahelyeiket áldozzák fel, azt mondják, hogy a startupoknak kell segíteni, amelyek globális szinten akarnak fellépni. Hadd, beszélj, hadd mondjam el, hogy ezek a KKV-k Franciaországban a munkahelyek 90%-át adják. Három millió munkahely szűnt meg a válság kitörése óta E, és ez annak köszönhető, hogy a kényszer versenybe kellett beállni, e, most hogyan tudják ezek a KKV-ket segíteni, amelyek 90%-át adják a munkahelyeknek? Miért nem e, védjük a belső piacot, amely létezik a tisztességtelen versenyes ellenére is létezik, vagy ezzel szemben miért nem védjük meg inkább a belső piacot? Ezt a kérdést szerettem volna fel vetni. Nincsen egyéb kérdésfeltevési lehetőség. Én az 50-es években születtem, és az ön érvelése abszolút megfelel az 50-es évek, mint hogyha az 50-es években született volna ön is, egy abszolút nem fér bele ebbe az új trendbe. Ön a globalizációval akar szembeszállni, akkor ez olyan, mintha a technikai és a gazdasági válságokkal akarna szembenézni, szembeszállni nekünk megvannak az eszközeink arra, hogy az embereket segítsük abban, hogy ebből a harcból jobban, képzettebben, erősebben tudjanak kikeveredni, nagyobb egyenlőséggel és jobb gazdasági eredményekkel. Ez nagyon fontos, de nem lehet az 50-es évek érveléseit folyamatosan felvetni. Örülünk, hogy részt vettek ezen a szemináriumon. Nyilván lesz még további ilyen szeminárium vagy eszmecsere, amelyen arról fogunk beszélni, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy a munkahely, a munkaerő világának pozitívumait megerősítsük, nem csak Európában, hanem másút is. Köszönöm szépen, hogy részt vettek ezen a rövid, de intenzív eszmecserén. Köszönöm a Euro